Az előző parlamenti mandátumban is tagja voltam a két szakbizottságnak, és tisztában vagyok azzal a levéllel, amit a mezőgazdasági bizottság elnökének küldött. Köszöz jelentéstevő asszony foglalkozik ugye a jelentéssel, és a két szakbizottság megállapodásra jutott a jelentést illetően. Ez a megállapodás a mezőgazdasági bizottság minden tagját érinti, és ahogyan ön is tudja, külön szavazás történt erről a kérdésről. Ezért kerültünk abba a helyzetben, amelybe kerültünk itt az Intaszak bizottságban. 53, 54, 40, 48, 61, ezek azok a módosító javaslatok, ahol részenkénti szavazást szeretnénk kérni. A 47-esnél első, második, harmadik rész részenkénti szavazást kérünk, a 49-esben is részenkénti szavazást kérünk. Ahogyan ön teljesen helyesen mondta, az EU és a Mekoszor kapcsolatáról szól ez a módosító javaslat. És ezt is két részre bontjuk. Lehet, hogy nincs tisztában azzal, hogy már megállapodtunk abban, hogy részenkénti szavazásra kerül sor. A szakbizottságban megpróbáltam megvéteni a Krisztel asszonynal való megállapodást, azonban fölmerül egyrészt a kompetencia, a hatáskor kérdése, és azt hiszem, hogy az általam benyújtott kérelem pontosan ezzel foglalkozik. Azt kértem, hogy részenkénti szavazás történjen ezekben a kérdésekben, és így az intára vonatkozó területeket ki tudjuk mazsolázni. Természetesen nem tudjuk, hogy a kollégák hogyan szavaznak majd a plenárison. Azonban most már benyújtottuk ezeket a javaslatokat, és igazából nem látom, hogy miért ne lehetne tovább lépni a részenkénti szavazással, ezen kérdések esetében. Erre szerettem volna rámutatni, tisztelt elnök úr, köszönöm. Yes, I know that there is this proposal for a split vote. Tudom, hogy érkezett egy ilyen kérdés a részenkénti szavazásra. Mint majd a koordinátorok ülésén beszéljünk erről, de annyit hadd mondjak el, hogy az agri által elfogadott módosítókra mindenképpen fogunk szavazni. Nem tudom, hogy miért engedi, hogy az agrárpolitikával kapcsolatos módosítókról egyáltalán szavazzon a mi szakbizottságunk. A részenkéti szavazás tehát lehetővé tesz, teheti számunkra, hogy eh, elkerüljük a kárt, de hát ennek a lehetősége továbbra is fennáll, Kasperi kollega. Tisztelt elnök úr, nagyon jó, hogy ezt a témát felvetette, és nem csak a koordinátorok ülésén, hanem itt a nyilvános bizottsági ülésen is. Amit az előttem szóló két kolléga elmondott, teljesen igaz. Ez nem csak ennek a jelentésnek a kapcsán gond, hanem már sokszor előfordult. Muscardini asszony az Inkó bizottsággal kapcsolatban, a textiltermékekkel kapcsolatban írt egyszer egy jelentést, amelyhez olyan módosítókat kellett befogadnunk, amelyeknek semmilyen közük nincs az illetékes bizottság által lefedett kompetenciákhoz. Az utóbbi napokban beteg voltam otthon, és volt egy kis időm, és megnéztem Kriszter Robol jelentés tervezetét és a szavazást, és ez teljesen rendszerint, szabályok szerint zajlott. Papasztamkosz kolléga szövegének a megszavazása is pont ugyanilyen struktúrában történt. Az Agrár Agri Bizottság azonban módosítókat nyújtott be, amelyek a teljes megalapodást megkérdőjelezik. És ilyenkor felmerül benne a kérdés, hogy ezek a szavazási eredmények nem lennének-e előre láthatóak, hiszen már több hete megvoltak a módosítók, és nem értem, és most bocsánat, hogy kicsit kritizálom a saját titkárságunkat, de hogy lehet az, hogy nem jöttek rá ennyi hét alatt, hogy ebből gond lesz? Miért nem lehetett volna a szavazás előtt a titkárságnak megvizsgálni, hogy az 50-es cikkel kapcsolatos témában van-e jogosultságunk szavazni, illetve az Agribizottságnak módosítókat benyújtani. Tehát ezt az eljárási szabályzat egyértelműen szabályozza, és örülnék annak, hogyha jövőben az ilyen problémákat elkerülnénk azáltal, hogy a titkárság gondosabban végzi a munkáját, és időben értesít minket az ilyen potenciális problémákról, illetve fölvenni a kapcsolatot a társbizottságokkal, amelyekkel konfliktusba kerülhetünk. Már többször forult ilyesmi elő, és nem is a képviselők miatt, hanem egyszerűen azért, mert olyan módosítók is bekerültek a szavazólistára, amelyeknek eleve nem lett volna szabad oda bekerülni. A jövő heti konkrét problémával kapcsolatban pedig a frakcióm véleménye az, hogy Papasztamkosz úr jelentése jó, ezt támogatni tudjuk. Nincs értelme annak, hogy ezt most az Agribizottságnak visszautaljuk, ezt a problémát most nem tudjuk megoldani, ez csak a jövőre vonatkozóan tudjuk megfogalmazni ezt a kérést, és persze nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az Agribizottság mit mond, minden kollégának a figyelmét felhívom erre, és e, nyilvánvaló, hogy ebben a témában az Agribizottság illetékes, a Mercosur kapcsán valamennyien tudjuk, hogy nagy gondok vannak a mezőgazdasági termékek ügyében, és örülnék is annak, hogyha az Agribizottság adna nekünk egy listát azokról a problémákról, amelyekre nekünk is oda kell figyelnünk, amikor kereskedelmi és a tárgyalással kapcsolatos témákról nyilvánítunk véleményt. Ha megnézzük az indoklást, hogy miért kéne szerintük a tárgyalásokat akár megszakítani, akkor ö, akkor tulajdonképpen ö, ezek alapján az egész dohai fordulót is be kéne szakítani, mert 2004 és 2007 között ugye nem történt igazán semmi, és Horvátországgal a csatlakozási tárgyalást is abba kéne hagyni, és Törökországgal is, tehát ha ezt a logikát követjük, akkor számos nagyívű tárgyalást, amelyek már 5 éve zajlanak, meg kéne szakítani tulajdonképpen. Tehát nem értem ezt az indoklást, hogy a Mercosurral folytatandó tárgyalásokat miért kéne megszakítani. Tehát jó lenne, hogyha a frakciók és a tagjaik időt szakítanának arra, hogy jobban megfontolják, hogy mikor, milyen módosokat nyújtanak be, és hogy mely kérdésekről kellene részenkénti vagy külön szavazást igényelni. Remélem, hogy a jövőben nem lesznek ilyen félreértések egy, egyfelől, másfelől pedig azt mondom konkrétan, hogy erről most szavaznunk kell, nem szabad visszautalni az Agri Bizottságnak, és harmadsorban pedig kérem a titkárságot, hogy más bizottságok szavazásai előtt, meg a miénk előtt is alaposan vizsgálják meg, hogy mely módosítók, mely szövegek, mely bizottság kompetenciájába tartoznak. Mert ez így kínos, és most a képviselők megpróbálják megoldani ezt a problémát, de ennek föl se kéne merülnie, ha a titkárság végezte volna a dolgát. Uh, well, there is political question and there is a procedural. Igen, van egy politikai oldala és egy eljárásbeli oldala ennek a kérdésnek. A módosító javaslatokat miután elfogadta már a mezőgazdasági bizottság, van-e más megjegyzés ebben a témában? Eljárásbeli kérdés. Az eljárásbeli kérdést a koordinátorok ülésén fogjuk eldönteni, ami a politikai aspektust illeti, azzal esetleg itt is foglalkozhatunk. Tehát van-e kérdés? Hogyha nincs, akkor úgy látom, hogy egyértelmű a helyzet. Nézzük akkor a szavazást. Mindenkinek ott van a szavazókártyája, remélem, a keze és akkor először Szavazunk a GSP rolloverről, ez pedig egy olyan szabályozás, egy olyan rendelet, amely az évvégi lejáró GSP rendszert módosítja, annak a hatását bővíti, hatáskörét bővíti. Jó pár módosító javaslat született, a jelentéstevő Helmut Scholz, ezek, és vannak természetesen DEVE módosító javaslatok. A fejleményeket is figyelembe kell venni, és most megadom a szót Helmut Scholznak. Uh, I want... Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid bevezetést szeretnék a szavazás elé bocsátani. Sokszor megvitattuk már, hogy szükséges lenne a gyors megoldások megtalálása a rollover folyamatban, mert az általános preferencia rendszer kapcsán eh, az Európai Uniónak, a tagállamoknak is több világosságra van szükségük. Kritizáltuk a bizottságot már többször azért, hogy nem lépett közbe időben, nem hozott elő egy új verziót, és ebben a jelentésben eh, utalok annak a szükségességére, eh, és magunk is ezt mondjuk, hogy a Lisszaboni szerződés óta az Európai Parlamentnek joga van ragaszkodni ahhoz, hogy együttdöntés történjen minden ezzel kapcsolatos ügyben, a GSP mechanizmussal kapcsolatban tehát. Az utóbbi hetek fejleményei az volt, azok voltak, hogy a sedokkal leültünk, eszmét cseréltünk, köszönöm nekik az együttműködést, és világossá vált számunkra, hogy az Európai Bizottság most hajlandó lesz több jogot átadni nekünk, és tájékoztatni minket minden olyan fázisról, amely a változtatások során bekövetkezik, tehát új helyzet esetén a parlamentet azonnal tájékoztatják, és előfordulhat, hogy be kell avatkoznunk. Ezt figyelembe véve, és azt is, hogy a biztos úr is itt van, akit üdvözlök, örülök annak, hogy elkötelezte magát ilyen esetekben amellett, hogy tájékoztatja a parlamentet, és a fő titkár levelét is, Demárti főtitkár levelét is eljutatta hozzánk, amely a bizottság hozzáállásáról tájékoztat, és így alkalmam nyílt a saját módosítóimat, a saját jelentésemhez írt saját módosítókról egyeztetni, és nagyon hasznosnak találtam ezt, mert így megoldást találtunk az információs jogokra, és át tudjuk vinni az együttdöntés bonyolult politikai rendszerét az új mechanizmusba. Ezért Visszavontam végül is valamennyi módosítómat, abból kiindulva, hogy ez a megállapodás érvényes, és a politikai témákat a bizottságon meg lehet így is oldani, és időben meg tudjuk ezeket oldani, mielőtt az egész mechanizmus megnyílik az EU és a tagállamok előtt. Másodszorban pedig el szeretném mondani, hogy tudatában vagyok annak, hogy mi a jelentősége a Deve Bizottság módosítóinak. Sajnos az utóbbi hetek fejleményei miatt nem volt alkalmunk a Deve Bizottsággal végleges megoldásra jutni, ugyanis ők már megszavazták a saját véleményüket, és a parlamenti szabályok alapján egy már megszavazott vélemény nem lehet visszavonni. Tehát ezért azt javaslom, hogy ha majd tovább munkálkodunk a GSP mechanizmuson, és erre ígéretünk is van, hogy ez májusban folytatódik, akkor a DEVE bizottság módosítását vegyük föl a mi szövegünkbe a GSP további működéséről, amikor a jogalapról beszélünk, ami végül is az én jelentésemnek is a központi magja. Ez lenne tehát a javaslatom, vagyis konkrétan az, hogy egyben szavazzuk most le a deve javaslatait, módosítóit, akkor is, hogyha őket én érdemben jónak találom, mert a eljárási szabályok miatt és az érdekérvényesítésünk miatt ezeknek a mostani megszavazása nem hoz eredményt. Jó? Köszönjük szépen! a jelentéstevő, árnyék jelentéstevő, jó magam is. Nagyon egyértelműen úgy gondoljuk, hogy további, a további késlekedés ennek az anyagnak hátrányosan érintheti azokat az országokat, amelyek tarifális preferenciákkal bírnak. Ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy a kiterjesztés miatt nem kell alapvető változtatásokat eszközölni. Azok a módosító javaslatok, amelyek a megvalósítási, illetve felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatosak. Ugye a következő időszakban kapjuk majd meg ezeket a bizottságtól. Úgy gondoljuk, hogy valószínűleg ezek a kezdeményezések, kezdeményezés tervezetek megfelelnek a mi érdekeinknek. Harmadsorban, ami a parlamentnek a információhoz való jogát illeti, a rendelet megvalósítását illetően, ez a fő igazgató a kereskedelmi főigazgató közleménye eleget tesz ennek a követelménynek, és a főigazgató politikailag is elkötelezte magát amellett, hogy információt szolgáltasson a parlamentnek. A jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő úgy gondolja, hogy ezek a garanciák kielégítőek, ezért egyet értettem azzal, hogy a módosító javaslatainkat visszavonjuk. És a DEVE javaslatok tartalmát természetesen értékeljük, ahol a tartalmi kérdésekről van szó, természetesen majd figyelembe vesszük ezeket. Elfogadható a rendelet tervezet annak jelenlegi formájában, amelyet a bizottság nyújtott be, azzal a feltétellel, hogyha garanciát kapunk arra, hogy mostantól a bizottság tájékoztatni fogja a parlamentet a rendelet megvalósítását, illetően minden egyes lépéskor. Azt hiszem, hogy mivel ez a megállapodás megszületett, köszönettel tartozom Helmut Scholznak, illetve a bizottságnak is, azon erőfeszítésekkel, ami ehhez a szerencsés végeredményhez vezethetett. Most pedig nézzük a szavazást. We'll vote in block. Blokkban fogunk szavazni. A DEVE módosító javaslatokról mellette. Tartózkodás ellene. Elutasítottuk. Nézzük a végszavazást. A bizottság javaslatáról szavazunk, annak módosított formájára mellette. Bocsánat, elektronikus szavazás következik, tehát megnyitom a szavazást. And the vote is... Lezárom a szavazást. Egységesen elfogadtuk, most pedig a állásfoglalás tervezetről elektronikus formában szavazunk. Megnyitom a szavazást. Krisztián, működik a szavazógéped? We have counted it. Igen, beszám, beszámítottuk a szavazatodat is. Lezárom a szavazást. Az eredmény pedig 22 pozitív szavazat, ismét egységesen elfogadtuk. Tehát Gratulálok Helmut Scholznak, kiváló munkát végzett. Um, let's move to points. Lépjünk tovább, hatos napi rendi pont, egy véleménytervezetről van szó, melynek célja az IMCO szakbizottság munkájához való hozzájárulás a saját kezdeményezésű jelentésükhöz, egységes piac a vállalkozásokért és a növekedésért témában. 47 módosító javaslatot nyújtottak be. Uh, uh, kezdjük az első módosítóval. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Kilences módosító következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes, részenkénti szavazás, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes Most módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös Részenkénti szavazás, első rész. Mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Mellette? Ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum. Mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 4-es kompromisszum részenkénti szavazással, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Huszonkilences, nem javítja magát az elnök. 30-as. Tehát 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 33-as részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 34-es, 34-es tehát, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Bocsánat, bocsánat, javítja magát az elnök, ez részenkénti szavazás. Tehát a 35-ös módosítónak az első része mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás Azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell, tehát a 35-ös módosító második részéről elektronikus formában megnyitom a szavazást. One is missing. Egy szavazat hiányzik, megvan? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 36-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38-as két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Új módosító, a 39-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 40-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 41-es, Blogban szavazzunk? Rendben, akkor a 41-től 47-ig mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Végszavazás, zárószavazás következik. Elektronikus formában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, az eredmény pedig elfogadtuk 17 mellette,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 Nagyon örülök annak, hogy sikerült megállapodásra jutni a néppárttal, a liberálisokkal, a GUE-val és a zöldekkel. Ez egy elég kiegyensúlyozott megállapodás, és azt hiszem, hogy ez közös érdekünk, hiszen a nemzetközi megállapodások keretében általános irányvonalat ad. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Is there any problem with the interpretation? Van bármi gond? A tolmácsolással? Igen, amikor spanyolul beszéltek, akkor nem jött az angol? Én angolul beszélek. Hmm. Egy szóbeli kérdés részeként merült föl az ügy. Múlt január óta a gyors eljárás érvényes, és ezt fogjuk itt igénybe venni. A bizottság mielőbbi válasza, még ha informális is, így kikérhető a állásfoglalás tervezet kapcsán a kanadai látogatásra való tekintettel. Ezt a szöveget azonban még a frakcióknak jóvá kell hagyniuk hat frakció érintett. Az első döntést akkor tudjuk meghozni, hogyha eldöntjük, hogy most szavazunk egyből, vagy még van valakinek módosítója, szavazhatunk, ugye? Nincs ellenvetés, hát akkor térjünk át a szóbeli kérdés tervezett szavazására, ahogy azt egy a frakciók által összeállított kompromisszum vizsgálat előzte meg. Megnyitom az elektronikus szavazást. What is closed? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 19-0 ellenében egy hangulag. Ez a szavazás vége, most rátérünk a 8-as napi rendi pontra, vagyis Karel de Gucht biztos úr meghallgatására. Itt van egy hiba a címben. A szöveg szerint az élelmiszerekről szóló rendelet kereskedelmi dimenziójáról fog beszélni. Amint tudják a kollégák, ez éppen ö, egyeztetés alatt van ez a téma, és a lezárása ennek a folyamatnak március 16-ára várható. Tehát erről, az új élőműszerekről még nem lehet beszélni, ugyanakkor az állat importokról nagyon is lehet, és ezeknek a kérdéseknek a kereskedelmi vonzatáról. A biztos úr azt kérte, és ezzel egyetértettem, hogy akkor most ezt az egyik dossziét halasszuk el, hiszen ugye még csak konciliáció alatt áll. Ezzel együtt tehát ezért nem lenne erről értelme beszélni, ezért inkább nem avatkozunk be az egyeztetés eljárásba, halasszuk el ezt a témát. Ezzel együtt megadom a szót biztos úrnak. Thank you, uh... Köszönöm, elnök úr. Um, I've come... Kedves kollégák, draw your attention to the trade angle. Felhívnám a figyelmüket, rámutatnék arra, hogy milyen kereskedelmi szempontból jut, uh, kerülnek szóba um, a témában, amelyről most, uh, amelyet az elnök úr is említett, az újszerű élelmiszerekre gondolok. Az uniónak biztosítania kell, hogy a, nemzet, a WTO nemzetközi kereskedelmi szabályai tiszteletben tartjuk. Az, hogy Európán belül mit teszünk klónzás ügyben, az magánügyünk. Az import áruk ügyében azonban vannak megszólítások, amelyeket tiszteletben kell tartani. Az elmiszer célú klónozás tiltása a WTO szabályai értelmében megengedett. Ez persze nem lehet diszkriminatív jellegű, állatjóléti erkölcskérések merülnek fel, amely értelmében elméletileg kaphatunk kivételt, legalábbis amíg a klónozás technikája nem javul. Ugyanakkor klónozott állatok leszármazottaitól leszármazottaiból készült élelmiszerek tiltása igencsak nehéz eh, ügy. Az EFSA, az Élelmiszerbiztonsági Ügynökség ért elemzése alapján ilyen tiltás nem tűnik eh, indokoltnak, hiszen a klónozott állatok leszármazottai hagyományos módszerekkel eh, kerültek a világra, és ezért ez szerintünk és az EFSA szerint nem jelent semmiféle eh, veszélyt tudományos szempontból. szempontból. Rá kell arra is mutatnom, hogy a forgalomba hozatali előengedélyezési eljárás bevezetése tulajdonképpen tiltásnak minősülne, hiszen bármiféle olyan szigorítás, amely késleltetné az importot, Ebben az esetben az SPS intézkedésekkel összeegyeztethetetlen lenne. In a de facto ban of imports of animal hiszen ez a rendszer tulajdonképpen a harmadik országból származó import, ilyen import élelmiszerek tiltását jelentene, hiszen ezen országok többségében nincsen nyomon követésre lehetőség, nincs ilyen rendszerük. Ez tehát a gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan országokból nem importálunk árut, ahol klónoznak. Azonban a klónozott állatok leszármazottaiból előállított élmiszerekre történő vezetés ennek a tiltásnak tulajdonképpen VTO szabály ellenes lenne. Amerika esetében például a hormonokkal kapcsolatos Memorandum of Understanding Eh, ellenében történne mindez, és ez 250 millió eurós import, exportunkat veszélyeztetné, és az SPS vitákat is újra indítaná ez, például a klórozott csirke eh, ügyében. Ezért kereskedelmi biztosként eh, a klónozott állatokra a tiltást támogatni tudom, de azok leszármazottaiból előállított élmiszerekre nem. Köszönöm, biztos úr. Egyértelmű, hogy vannak kereskedelmi szempontok is ez ügyben, ezért köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt az érdekes információt. Figyelembe véve, amit elmondtam az elején, csak olyan kérdéseket fogadok el, amelyek további tisztázását célozzák annak, ami elhangzott. Érdemi vitát nem vagyok hajlandó nyitni e témában. Christopher Fjellner. Christopher Fjellner az első. Köszönöm, elnök úr. Nem szeretnék vitát nyitni erről. Én a környezetvédelmi, élelmiszerbiztonság és közegészségügyi szakbizottság tagja vagyok, sőt az Egyeztető Bizottságban is munkában is részt veszek, úgyhogy megvan a lehetőség műben arra, hogy a véleményemet kinyilvánítsam, de az átláthatóság érdekében hadd tájékoztassam a kollégákat arról, hogy jelenleg az Egyeztető Bizottságban világos, hogy a tanács többé-kevésbé osztja az Európai Bizottság véleményét ez ügyben, és most beszélünk, az ami a tagadtak meg a tárgyalások, de persze az egyeztetésben eh, könnyen előfordul, hogy csak az illetékes szakbizottság tekinti magáinak ezt a, az ügyet. Én pedig fontosnak tartom, hogy más eh, szak, parlamenti szakbizottságok véleményét is figyelembe vegyék, és ezért üdvözlöm azt, hogy itt van közöttünk biztos úr, és eh, meghallgatja mi véleményünket is, hiszen, ahogy azt de Hochtúr is mondta, így vagy úgy, de következményei lesznek ennek a dossziénak. Köszönjük, eh, mondja az elnök, csak a tagoknak, a bizottság tagjának adom meg a szót. Muszkárdini asszony a következő. Szia, presidente, grazie al commissario. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönettel tartozom a biztos úrnak, hogy ellátogatott közénk, fontos, érdekes információval jött. Cserébe én is hadosszak meg önnel néhány információ. Például a tudományos adatokkal kapcsolatban, amelyre utalt a biztos úr, ha például, illetve tisztában van-e ön azzal, hogy pár évre van szükség ahhoz, hogy mondjuk az gyógyszerekre, vagy más EFSA-hoz tartozó termékekre vonatkozó jegyzőkönyvek életbe lépjenek. Szeretnénk tudni, hogy mi ezügyben az eljárás, hogyan tudunk, kérem nyugtassa meg bennünket az ügyben, hogy hogy a klónozott állatokból származó termékekre milyen szabályok vonatkoznak. Itt elsősorban a harmadik országokkal, külső országokkal kapcsolatos problémák merülnek fel, akik esetleg egy ilyen tiltás bevezetése esetén viszont tiltásokkal élhetnek, megtorló intézkedéseket vezethetnek be. És kérem, számoljon be arról, hogy mi újság azokkal a termékekkel, amelyeknek az ártalmatlanságáról tudományos bizonyítékkal még nem szolgáltak. Illetve az állattenyésztés, az európai állattenyésztésre milyen hatással lesz, vagy lenne az, hogyha zöld utat kapnak a klónozott állatokból származó termékek, illetve azok utódjaiból előállított termékek, amelyek szembeállíthatóak a hagyományos állattenyésztéssel. Hiszen, hogyha klónozással, klónozás útján költség csökkentve tenyésztik az állatokat, és ezzel versenyelőmbe kerülhetnek a harmadik országok, és így csökkenthetik az áraikat. Ez is egy lehetséges érv arra, hogy segítsünk a fejlődő országokon, illetve ez hozzájárulhat ahhoz, hogy olcsó export árukat állítsunk elő. Még egyszer mondom, tehát a, a válaszintézkedések és a tudományos háttér tekintetben várok további információt a biztos úrtól. Az elnök. David Martin. Thank you. Köszönöm. Nem csak az envi ről és a klónozott állatokról van szó, hanem nagy többséggel az a véleményünk, hogy a klónozott állatok nem jelenthetik a jövőt. A VTO vita kapcsán kialakulhat egy megegyezés, de az állatok jóléte szempontjából és biztonsága és a hús biztonsága miatt szerintem ezen az úton nem szabad tovább menni. Érdekelne egyébként a DigiTrade véleménye, amely szerint egyébként tudjuk, hogy az EU kereskedelmi partnereiben nincsen visszakövethetőségi rendszer, és ez alapján lehetne mindenféle importra, végül is korlátozást kivetni, de különösen a brazil importra. Miért nem ö, segít a bizottság egy ilyen visszakövethetőségi rendszert felállítani Brazíliában és máshol is? Ö, ez a saját érdekünk is lenne. Még két témát kell meghallgatnunk. Most azt javaslom, hogy uh, hallgassuk meg Kaspari kollégát lisztélet, és aztán rátérünk az egyéb kérdésekre. Két kérdésem van David Martin Anna Hozéhoz hasonló az enyém, a visszakövethetőséggel kapcsolatos. Az eljárás végén esetleg az jön ki, hogy ez a pénz, ez a hús végül is mégis megjelenik az európai piacokon, akkor viszont jelzés, címkézési kötelezettséget szeretnék. Tehát legalább az a jelzés legyen rajta az élelmiszeren, hogy visszakövethető-e vagy sem annak az eredete. Ennek van-e technológiai lehetősége erre? Eljárás erre vannak, azon rá kötelezhetők esetleg partnereink arra, hogy a nem visszakövethető élelmiszeripari termékeket, mint olyat megjelöljék. Másik kérdésem pedig a WTO hús szabályozásával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az egyeztetési eljárás gyakran nem működik, kereskedői háború szokott kialakulni, és ö, véleményem az, hogy bármit is csinálunk, a WTO úgy fog dönteni, hogy ennek a húsnak be lehet kerülni az európai piacra. Mit tudunk ezek után tenni arra van, annak érdekében, hogy ez a hús mégse kerüljön piacra. Tehát tudunk-e a vto ra hatni, illetve technikailag lehetséges-e ennek a leállítása. Tehát az első a partnerek kötelezhetősége arra vonatkozóan, hogy előjék a visszakövethetetlenséget, a másik pedig, hogy hogy tudjuk elejét venni az ilyen húsok piacra kerülésének. Kéf, kéf, Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Parlament már sokszor megvitatta a klónozott hús és a visszavezethetőség kérdését, úgyhogy és a bizottság azt mondja, eddig azt mondta erre, hogy lehetetlen ezt elkerülni. Hát most már azonban kénytelen lesz lépni, és végre válaszoljon arra, hogy mit, az, mi az, amit mégiscsak meg tud lépni. Köszönöm elnök úr a szót biztos úrtól tisztázást szeretnék kérni, ugyanis nem értettem a végén a személyes megjegyzését, amely szerint talán, ha jól értettem, azzal ért egyet, hogy nem szabad klónozott állatokat importálni, és ezek leszármazottait sem. Tehát, hogy az offspring, az utód szót hallottam-e? Jól hallottam-e? miközben ugye képtelenek vagyunk visszakövetni, hogy egy adott állat, klónozott állat utódja-e. Hogy lehet akkor ezt a gyakorlatban megvalósítani? Mit értett biztos úr ez alatt, ha ezt mondta? Az Kérdésem hasonló. A klónozott állatokról beszélt, és ezeknek az utódairól. Ha jól emlékszem, a biztos azt mondta, hogy van a visszakövethetőségnek esélye két hónapos határidőn belül. Ön meg azt mondta, hogy nem. Tehát akkor most végül is igen vagy nem? Mit értett az alatt, amit mondott? Biztos úr, megadom ennek a szót. Bőven van kérdés és téma. Jó, elnök úr, megpróbálok válaszolni. Tisztázzuk, hogy miről is van szó. Az én felfogásom szerint, ha egy állatot klónoznak, mondjuk egy bikát, ennek eredményeképp Ö, világos, hogy ezt a bikát nem lehet exportálni. Az ilyen klónozott bikát a cégen belül, a farmon belül kell tartani, és el lehet adni, de nem lehet exportálni. To, to, to sell the bull, you're going to sell the product of the bull, the semen. Uh, it seems that the semen can be traced Then, uh, the next generation... De az ondóját esetleg lehet és az inszemináció révén végül is a tehén majd egy klónozott állat utódját szüli meg. És ez megtörtént már. Nem klónozott bikák ö, ö, és a klónozott bikák utódait nem lehet igazán megkülönböztetni, mert ez a normális tenyésztési eljárás része, és igenis akkor végül is egy klónozott állat utódjának a húsát esszük. Tehát különböző fázisai vannak a dolognak, ha jól értettem, vagy ez az én tudásom szerint. Megértjük, hogy a klónozott államokkal kapcsolatban nincsen gond, és meg kell védenünk az érdekeinket a WTO-ban. Azzal sincs gondom, hogy az utódok, az élő ö, klónozott állatot ugye ne lehessen importálni, exportálni, és azzal sem, hogy egy utód állat húsát se lehessen ö, importálni, exportálni. Ö, um. So the traceability uh, problem, what can you trace? You can trace the... Uh, uh the... Az egy tömeges megtorlás lenne. Aztán lehet beszélni külön a szaporító anyagról, az ondóról, és vissza lehet követni a leszármazottak sorsát, ha lenne erre vonatkozó rendszer, elvileg. Az USA-ban önkéntes ez a rendszer, gyakorlatilag csak két tenyésztő vesz ebben a rendszerben részt, tehát gyakorlatilag ott sincs visszavezethetőség, visszakövethetőség, mert az élőállatokat lehet egy krotáliával nyomon követni, de az utódokat még ott sem. Ami pedig a címkézést illeti, a címkézés nyilván abból indul ki, hogy a visszakövethetőség működik, és nyilván nincs értelme a címkézésnek, hogyha ezt nem lehet megvalósítani. A WTO szabályok szerint elméletileg az lehetséges, de gyakorlatilag nem, mert egyhangú döntésre van ehhez szükség, ezért olyan nehezen megy előre a dohai forduló, és most ha hirtelen sikerülne megváltoztatni ezeket a VTO alapszabályokat, illetve hát ennek a feltételezése ez kicsit ö, túlzott ambíciót jelentene, ezt Kaspari úr is tudja. Taylor, Taylor úr. A bizottságot tájékoztatom most. De az egyeztetésen a tanács és a parlament ül egymással szemben. Tehát önök felelősek a tárgyalásokért, és a saját kezdeményezési jogalkotás hagyományai szerint, ugye a bizottságnak már nincsen társdöntési funkciója, nem vehetünk részt egy javasolt jogszabály további vitájában, tehát ez kizárólag az önök ügye, és nem a mi ügyünk ettől kezdve. Stazni úr, Megpróbálok választ adni arra, amit kérdezett, és elmagyarázni, hogy mi a helyzet. Az önkérdése is a visszakövethetőségre vonatkozott. Ki volt még az, aki ezzel kapcsolatban kérdezett? Martin Jár. Konkrét kérdésem lenne még ezt kiegészítendő. Biztos úr, mondja meg, hogyha rosszul értettem, de a nyomon követhetőség az működik az Európai Unión belül a kérőzőkre. Az a baj pontosan az, hogy Amerikában nincs ilyen rendszer, és ezért nem tudjuk biztosítani ezt az amerikai termékeket. Tehát ez nem is európai probléma, hanem amerikai probléma. Amerika akar Európába exportálni, és ha ezt akarja, akkor vezesse be a nyomon követhetőségi rendszert. Ennyi. Um, now you get into a Cartesian logic, uh, David. Kart Uh, logiká uh, vélek felfedezni, pedig a politikában igen komoly tapasztalattal rendelkezik ön is, talán még több, mint én. Ez elméletileg persze lehetséges, hogy Amerika bevezesse ezt a nyomonkövetési rendszert, de egyrészt nem kötelező nekik, a VTL előtt ugyanis nem lehet ezt kikényszeríteni, másrészt pedig ez mindenképpen hosszú időbe telne. Telene. Az autók is repülhetnének el akár egész a, a, a holdig. Emiletben ez is lehetséges, de a valódi világban a kutyák sem beszélnek, mint az emberek, még hogyha biztos meg is lehet őket tanítani elméletben. Uh, forbidding the imports of, uh, food from... Uh, Hogyha valóban betiltjuk a, a, az utódokból származó elmiszerek importját, és akkor az egyértelműen kereskedelmi háborúhoz vezethet. Köszönjük biztos úr, lássuk a következő napi pontot, meghallgatjuk most a Hucht biztos urat arról, hogy a földközi tenger déli térségében, főként Dunéziában, Egyiptomban és Libyában kialakult helyzetnek milyen kereskedelmi vonzatai vannak. Vannak hírek, hogy kereskedelmi intézkedéseket is eh, tesznek, tehetnek, majd eh, politikai fejlemények kihatással lehetnek a kereskedelmi eszközeinkre és kötelezettségvállalásainkra is. Kérem biztos, hogy röviden számoljon be a fejleményekről ezen a téren. Természetesen biztos úr. Ami az arab világban történik, arra az valóban történelmi események, ezek soha nem látott fejlemények. Örülök annak, hogy eh, informális eh, eszmecserét kezdeményeztek arról, hogy a déli szomszédságban eh, tapasztalt politikai fejleményeknek milyen kereskedelmi mozatai vannak. Van Rompuy elnök úr jövő hét péntekre egy rendkívüli európai tanácsot hívott össze 24-én. Napi renden volt egyébként is ez a téma, és az áprilisi csúcson is fognak a szomszédságpolitikáról beszélni, tehát jó néhány alkalom lesz arra, hogy stratégiai gondolatainkat összeszedjük. A kereskedelem fontos szerepet játszik az arab partnereinkkel fenntartott kapcsolatainkban, ez a polgárok előnyére is szolgál, ezért hosszú távú megközelítést kell alkalmaznunk, hogy nyilván önök is tudják, nem vagyok abban a helyzetben, hogy a bizottság kiadandó nyilatkozatának tartalmáról szóljak, de természetesen eh, segítenünk kell a déli szomszédainkon, és ezért oly aktuális a mai vita. Bátor emberek eh, ezrei vonultak az utcára, változásokat követelve, eh, nagyra értékeljük a bátorságukat hosszú távon, ez a mi érdekünket is szolgálja. A kiindulási pont kereskedelem frontján eh, igen, előre haladott szabadkereskedelmi megállapodás van ipari termékekre vonatkozóan, Libia kivételével az egész régióban élez. A tárgyalásokat Tripolival felfüggesztettük a közelmúltban. Az agrártermékek tekintetében ha preferenciás hozzáférést biztosítottunk például Egyiptom számára, de nem minden eh, országra igaz ez a régióban. Tavaly eh, vitarendezési mechanizmusról megállapodást kötöttünk egy országokkal, a szolgáltatások liberalizációját is felajánlottuk eh, Marokkónak, de a munkaerő mobilitás kérdések miatt megakadtak a tárgyalások. Azon szomszédaink, akik szeretnének e, e ilyen kiemelt státuszt kapni, a e, mélyes átfogó e, szabad kereskedelmi övezeti megállapodások tárgyalását kezdeményezték. Ez az egyébként az első, a belső európai piac fejlődését is szolgálja majd. Persze mindig van még mit tenni, és hogyha ebben a régióban releváns erők kívánunk maradni, akkor szorosabbra kell fűzni a szálakat, a déli szomszédainkkal, eközben természetesen az alapvető emberi jogok, a demokrácia és a gazdasági kormányzás szempontjait sem hagy, hagyhatjuk figyelmet kívül. Egyértelmű a tüntetések célja, a korrupció át eh, miatt a társadalom eh, teljesen szétkorhat morálisan, eh, és a nyilvános elszámoltathatóságot követelik, valóban ez a kívánatos cél, hasonló célokat követünk mi is ezen a téren, és egyébként nem csak pénzzel tudunk segíteni ezen a régión, sőt elsősorban nem pénzre gondolok. Itt hosszú távú megközelítésre van szükség. A régióval kiválóak a kereskedelmi kapcsolataink, az importunk 4%-a és az exportunk 6%-a ezzel a régióval e, valósult meg a tavalyi év során a, meg kell találnunk a módját annak, hogy a szolgáltatási eh, ágazatot a földközi tenger eh, észak és déli partja között eh, valahogy tető alá hozzuk, hiszen a kereskedelem az inkább lehetőség, mint veszély a mi szempontunkból is, és persze ehhez időre van szükség. Ezért hadd tegyem hozzá, még kedves kollégák, hogy amikor ezt az eszmecserét folytatjuk, akkor olyan alapvető fontosságú kérdésekről is beszélünk el, hogy protekcionisták akarunk-e lenni, vagy sem. Ha valóban segíteni kívánunk ezen a régión, régión és ez politikailag alapvető fontosságú, akkor eh, a piacnyitásra hajlandónak kell lennünk. Igen, előremutató, messzemutató javaslataink vannak, amelyet először a biztos kollégiumán belül kell megvitatnunk. Ugyanakkor a parlamenttől és a tanácstól is eh, a nyitottságot várunk ez ügyben, és természetesen miután véglegesítettük a javaslatainkat, biztos úr, szívesen ellátogatok újra önök közé, hogy a érdemben is megtárgyaljuk a részleteket. Köszönjük, biztos úr, mondja az elnök. Megint csak aktuális kérdés. Fontos átfogó érdemi gondolatok hangzottak el ismét csak. És most nincs más hátra, mint hogy a kollégák nap adja meg a szót, kezdem Christopher Fjellnerrel. Ó, köszönöm elnök úr a lehetőséget. Először is. Az első dolog, ami eszembe jutott, amikor arra gondoltam, hogy mit segíthet, mivel segíthetünk ezen országoknak, akik újra kívánják építeni az államot, a társadalmat, akkor eszembe jutott, hogy mit tettünk a Nyugat-Balkánon, hogyan reagáltunk a nyugat-balkáni válságra. Akkor egy oldalúan szabadkereskedelmi kedvezményeket adtunk, a kereskedelem eszközeivel próbáltunk segíteni. Nehéz erről itt most beszélni, mert a közelmúlt tapasztalatai az egyoldalú eszközökkel, egyoldalú kereskedelmi engedményekkel nem voltak túl sikeresek, hogy is mondjam, későgyig menő vitákat folytattunk ez ügyben, Genfben úgy, ugyanerről a témáról. Ugyanakkor csak a kitartóak győzedelmeskedhetnek, ez ügyben is, ez a alkalommal is valószínűleg ez lesz majd. Meg ezt kell megvizsgálni, hogy amit a Nyugat-Balkánon már egyszer sikerrel megtettünk, azt meg, és amit Pakisztánnal is próbálunk megvalósítani, azt eh, legalább eh, Tunézia és eh, Egyiptom esetében meg lehetne -e szintén lépni. Mi az Európai Bizottság véleménye erről? Ezek úr? Euh, oui, merci, monsieur le président. Just une... Köszönöm szépen, elnök úr. De biztos úrhoz egy rövid kérdésem lenne. Az elmúlt alkalommal a bizottságban beszéltünk egy jelentésről, Most jobb a hang? kérdezi a hozzászóló. Tehát, beszéltünk a Marokko és Európai Unió közötti megállapodásról. Ennek keretében egy érzékeny kérdésről beszéltünk, arról, hogy a nyugat-szaharai térségre alkalmazható-e ez a megállapodás, azonban a parlamenti jogi szolgáltól nem kaptunk egyértelmű választ erre. Kérdésem, a bizottságnak van-e konkrét véleménye erről a kérdésről, avagy sem? Tehát ezt a, ezt a megállapodást alkalmazhatjuk-e a nyugat-szaharai térségre, és igen, akkor mikor? Köszönöm, mondja az elnök, Muscardini asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Úgy tűnik számomra, hogy tragédia körvonalazódik a szemeink előtt, és erre reagálnunk kell, föl kell ismerni a tényeket. Éveken keresztül a külpolitikánkat meg, megfelelő kritériumok alapján alakítottuk, azonban ezek a partnerországok nem foglalkoztak a nép jólétével. Ma teljes joggal beszélünk az emberi jogokról, de ezt csere áruként használjuk fel, gazdasági támogatásért cserébe ezt kérjük. Hogyha pedig nem valósítjuk ezt meg, akkor ismét egy kiváló lehetőséget hagyunk ki. Nem lehet a demokráciát és a jólétet csak így ilyen egyszerűen exportálni. Azt annyit tehetünk, hogy segítünk más országoknak abban, hogy kiaknázzák a nép erősségét, és erős demokráciát hozanak létre. Gazdasági segítséget nyújthatunk annak érdekében, hogy a üzleti közösség ezt megfelelően használhassa. A pakisztáni áradások alkalmával segélycsomagról beszéltünk, és akkor biztos úr önhöz konkrét javaslatokat nyújtottunk be, illetve a bizottsághoz is. Beszéltünk arról, hogy a WTO-nak szabályokat kellene létrehoznia, olyan szabályokat, amelyek eh, Európában garanciát nyújt, európaiak számára garanciát nyújtanak arra, hogy gyors fellépést foganatosíthassunk katasztrófák esetén. Ugye jó pár ilyen katasztrófa, katasztrófát tapasztaltunk az elmúlt időszakban, és igazából ezekkel a vészhelyzetekkel nem mindig birkózunk meg teljesen jól. A problémákat valahogy meg kell próbálni megoldani a WTO szintjén is, közös kritériumokra van szükség, amelyet mindenhol alkalmazni lehet. Második megjegyzés. Szerencsénkre legalább két ország ezen országok közül kormányal rendelkezik, átmeneti kormányal, ez pedig azt jelenti, hogy mi Európában tárgyalásokat folytathatunk velük, méghozzá azonnal megkezdhetjük ezeket a tárgyalásokat, természetesen Tunéziára és Egyiptomra gondolok. Ez pedig azt jelenti, hogy el kell kezdeni a tárgyalásokat velük arról, hogy hogyan támogathatjuk az üzleti közösséget. Mielőtt felszabadítanánk az exportot, azelőtt meg kell győződnünk arról, hogy szolgáltatásokat tudnak nyújtani ezek az országok. Az üzleti kapacitás hanyatlik ezekben az országokban, a finanszírozás hiányából kifolyólag. A helyi cégek, üzleti közösségek partneri kapcsolattal léphetnének az európai cégekkel, de ezeket nagymértékben érinti a tragédia, illetve a zavargás. Például gondoljunk csak a szállodákra, elbocsátják a dolgozóikat. Elnézést kérek, hogy kicsit hosszan szólok hozzá ehhez a vitához, de azt hiszem, hogy érdemes mélyrehatóan foglalkozni ezzel a kérdéssel. Azonnali támogatást kell nyújtanunk, de tisztáznunk kell azt is, hogy mostantól kezdve, amint megvalósul a stabilitás, a támogatást ki kell, hogy egészítse az, hogy ezen, ezek a kormányok garantálják a demokráciát és az emberi jogokat. A kereskedelmi politika a külpolitika egyik formája tulajdonképpen, ez pedig azt jelenti, hogy az emberi jogokat és a demokráciát nem hagyhatjuk ki az egyenletből. Időközben a WTO-s tárgyalásaink során meg kell bizonyosodnunk arról, hogy azonnali támogatást nyújthatunk, anélkül, hogy a VTO-val összeütközésbe kerülünk, és időt pocsékolnak, ami elég sokszor előfordult már. Helmut Scholz kap szót. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak is a nyílt válaszokat. Múlt héten Füle biztos úr tájékoztatott minket, és elmagyarázta nekünk, hogy bevallja, hogy az úgynevezett realpolitik ezekkel a kormányokkal nem működik. Nem működött, teljesen új megközelítésre lenne szükség. És ha már ez a helyzet, akkor legyen ez az új megközelítés egy átfogó és koherens megközelítés az egész földközi tenger térségének országaival szemben és ezen belül a kereskedelmi vonulat is teljes felülvizsgálatot igényel szerintem, de ez egy ideig el fog tartani. Valamennyi kereskedelmi megállapodásunkat felül kellene vizsgálni. És ezeken belül, amikor a partnereknek lehetőségeket adunk, akkor új módon kell lehetőséget adni kell nekik érdekeik megvalósítására. Egyetértek Muszkarini asszony abban, hogy a hitelességünk forog kockán, és az EU szavahihetősége általában. Ezért konstruktívan, pozitív módon kell a szomszédsági politikát újra fogalmazni, és ezen országokkal közvetlen kapcsolatunkat. Másodszorban pedig, talán ez nem kizárólag az ön és közvetlenül az ön kompetenciája, de lehet, hogy moratóriumot kéne kimondani a külső adósságára ezen országoknak, mert ezeket az adósságokat autoritér kormányok halmozták föl gyakorlatilag a saját polgáraik kárára. Ez mit jelentene? Ha elengednénk az adósságokat, vagy legalábbis moratóriumot mondanánk ki a visszatérítési kötelezettségre, akkor Tunézia és Egyiptom, bár és Libia nagyon különböznek egymástól, mindegyik ország, Szaúd-Arábia megint csak más, de ezzel együtt ezzel egy fontos politikai üzenetet közvetítenénk, és látnák ők is, hogy számunkra új korszak kezdődött, hajlandók vagyunk felülvizsgálni kapcsolatrendszerünket velük. Pavel Zelevski következik most. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, biztos úr, köszönöm az elmondottakat. Nekem a következő megjegyzésem lenne az elmondottakhoz. Az első megjegyzéseink közül. Mindannyiunkat felbolygattak az észak-afrikai események, és tudjuk, hogy ez még csak a kezdete az eseményeknek, egy folyamat indult most el, amely lehet, hogy hosszú és nehéz, kaotikus szakaszokat tartalmaz majd, és a káosz, a stabilitás hiánya még kiszámíthatatlan veszélyeket rejt magában, Európa közvetlen déli határain. Tehát már csak ezért is kötelesek vagyunk megoldási alternatívákban gondolkodni, és a helyzet stabilizációjához hozzájárulni. Ahogy a biztos úr is elmondta, és Muszkadéni asszony is elmondta, az emberi jogok irányába kell terelni ezeket a folyamatokat, ugyanakkor visszafogottan kell ezt tennünk, és nem szabad túlzott ambíciókat táplálnunk nem tudom, hogy a politika tényleg megbukott-e. Gyakran előfordul ugyanis, hogy külpolitikánkat ö, megpróbáljuk jó dolgok generálására felhasználni, aztán elkezdjük a folyamatot, és nem törődünk az eredményekkel. Tehát szerintem bőven javíthatnánk ö, például a libiai helyzetre adott válaszainkon is, Líbia mindig is diktatúra volt az utóbbi évtizedekben, tehát lett volna időnk megfontolni, hogy mit változtatunk a kapcsolatrendszerem. Tehát komolyan el kell most gondolkodni azon, amit a biztos úr mondott, egyet értek azzal, hogy az észak-afrikai fejleményeknek a hátterében ö, részben az áll, hogy gazdasági szempontból ez a térség marginalizálódott. És sokkal jobban megéri például a távol keleten termeltetni, és azokat a termékeket aztán eladni Egyiptomban. Nincsen egy ilyen bonyolult országban, vagy az észak-afrikai országokban közvetlenül beruházni. Ezt az EU országok részéről egyfelől belátom, másfelől viszont úgy gondolom, hogy az EU-nak fel kéne készülnie egy új típusú kereskedelemre, befektetésekre, technológia transferre, ideértve a legmodernebb technológiákat is. Annak érdekében, hogy ezen országok gazdaságai versenyképessé váljanak a globális versenyben. De a legfontosabb az, hogy szorosan kövessük, hogy mi történik, és folyamatosan keressük a partnereket, mert partnerek nélkül nem lesz kivel tárgyalnunk és megvalósítani mindezt. Jelenleg piacunk ö, nyitás előtt áll, és meg kell teremteni ennek a feltételeit, hogy valóban meg is nyílhasson. Szabadkereskedelmi megállapodásokra lesz szükség, Egyiptomban is például, még hogy sajnos még ma, Egyiptomban sincs igazán partnerünk, akivel tárgyalhatnánk, és javaslataink lehet, hogy távolban mutatóak és hitelesek, de kell egy tárgyaló partner is, és a javaslatoknak is folyamatosan igazodniuk kell az aktuális helyzethez. Tehát a partnerkeresést kell intenzíválni. Lezárom a vitának ezt a körét. Megadom azonban még a szót Gladfelder Béra úrnak. Now I have closed requests. És utána lezárom a listát. úr, a különböző elemzések egyetértenek abban, hogy az észak-afrikai változások egyik, és nem lehet tudni, hogy milyen mértékű kirobbantók a, a nemzetközi élelmiszer áremelkedés volt. Gondoljanak bele, hogy a világ népességének mintegy 2%-a lakik ebben a térségben, ugyanakkor ez a térség vásárolja föl a világ gabona importjának a 7%-át, viszont a búza importjának a 20%-a, a világ búza importjának a 20%-a ebbe a térségbe irányul. A világ legnagyobb búza importőre Egyiptom. Ebben a, ebben a térségben a néves, népesség növekedése olyan ütemű, amivel az élelmiszertermelés egyszerűen nem tud lépést tartani. A népesség 45%-a 25 évnél fiatalabb. Ez, ami a mezőgazdasági import oldalát illeti ennek a térségnek. És ami nagyon fontos, az export tevékenységük. Nagyon oda kellene figyelnünk arra, hogy ez a térség nagyon nehezen tudja kihasználni, és hosszabb távon nagyon nagy veszélyben van a zöldség exportja. Ugyanis eh, nem rendelkeznek olyan technikai feltételekkel, amivel biztosítani tudnák, hogy a zöldségekben ne maradjanak szermaradványok. Eh, az EU-ba irányuló egy, eh, zöldség exportjuknak egyre nagyobb hányadában találnak a különböző élelmiszerbiztonsági hatóságok olyan szermaradványokat, amelyek nagyobb mennyiségben vannak jelen, mint a megengedett. Nagyon gyakran olyan szereket találnak ezekben a, a zöldségekben, amelyeket az Európai Unióban betiltottak, sőt, még több olyan szermaradványokat is találnak, amelyek nemzetközi tilalom alatt állnak. Tehát valamilyen technikai segítségnyújtásra lesz szükség, hogy biztonságosabbá tudják tenni a zöldségtermelésüket. And to Rinaldi. Zárásképpen pedig uh, Nicola Rinaldi. Köszönöm, elnök úr! Nos, az európai polgárok nap mint nap azt kérdezik, mit tesz Európa? az új születőben lévő demokráciák megsegítése érdekében a földközi tenger déli partvidékén. Az Európai Uniónak eddig semmiféle válasza nem született, az Európai Beruházási Bank azonban reagált, a humanitárius segített kintetében is tettünk már valamit. Az elkövetkezendő hetekben azonban politikai javaslatokra is szükség lesz. Kereskedelmi kapcsolataink kiterjedtek Szíriával, Marokkóval, Szíriától Marokkóig. Most azonban a fejlemények miatt taktikát kell váltanunk differenciálnunk kell az országok között, meg kell próbálnunk támogatni azokat, amelyek a demokrácia rögös útjára lépnek. Részben tőlünk függ, hogy eljutnak-e valahova az úti céljukhoz. Hallottuk, hogy nincsenek tárgyaló partnereink, de lehet, hogy majd hat hónap múlva lesz kivel tárgyalnunk. Jelenleg nincsen kialakult kereskedelmi mechanizmus, amivel reagálni tudnánk fejleményekre, de hat hónap múlva kell, hogy legyen ilyen kereskedelmi eh, stratégiánk. Viszonylag lassú folyású változásokról beszélünk Egyiptomban, Tunéziában. Eh, ezt ki kell használnunk, és ki kell alakítani olyan javaslatokat, amelyek hasonlítanak ahhoz, amit az Európai Bizottság Pakisztánra dolgozott ki. Olyan eszközökre van szükség, amelyek célja pontosan az, hogy ezen országokkal segítsünk, ahol humanitárius válságot élnek meg, ugyanúgy, mint az, mint az Pakisztánban történt, illetve Egyiptom és Tunézia e, demokratikus fejlődés útján kell segítséget kapjanak. Végezetül Pakisztánnal kapcsolatos kérdésemet később tegyen fel? Később, mondja az elnök, később. Uh, let me also... Tisztelt kollégák! Személy szerint nekem is lenne két kérdésem, az egyik eljárásbeli. A sajtóból tudomásunkra jutott, hogy a bizottság felfüggesztette Libiával a kereskedelmi tárgyalásokat. Azt hiszem, hogy osztjuk azon véleményt, miszerint jó esett volna, hogyha a bizottság közvetlenül tájékoztatja a parlamentet erről, hiszen a parlamentnek ez jogában áll. A második megjegyzésem lényegi, tartalmi megjegyzés. Most az a téma, amelyet a kereskedelmi biztossal megvitatunk, az nem más, mint az, hogy milyen mértékben lehet, illetve kell kereskedelmi eszközöket alkalmazni arra, hogy remélhetőleg demokratikus átalakulás menjen végbe ezekbe az országokba. Még nem tudjuk, hogy a jelenlegi felkelések valós demokratikus átalakuláshoz vezetnek-e majd az arab világban, vagy sem, de reméljük, hogy ez majd így lesz. Filozófiára, stratégiára van szükségünk, ki kell gondolnunk, hogy milyen mértékben használjuk a kereskedelmi eszközöket arra, hogy előre mozdítsuk a demokratikus átalakulást ezekben az országokban. Véleményem szerint a reaktív adhok döntésektől óvakodnunk kellene. Nem szabad megismételnünk azt, amit Pakisztán esetében megpróbáltunk megtenni. Filozófiára, stratégiára van szükségünk, valamire, amire támaszkodhatunk. Ezért a legfontosabb kérdés, amelyet biztos úrhoz intézhetünk, az az, hogy gondolkodik -e egy ilyen filozófiáról, ilyen stratégiáról a bizottság, tehát a kereskedelmi politika milyen mértékben használható, milyen mértékben kell használni arra, hogy a demokratikus átalakulást eh, előmozdítsa a déli szomszédságban. véleményem szerint. Nagyon könnyen kell majd vála- nagyon könnyen előfordulhat az, hogy erre a kérdésre kell választ adnunk majd a jövőben. Biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó pár képviselő fölvetette annak a lehetőségét, hogy egyoldalú kereskedelmi liberalizációra kerüljön sor. Rinelli úr, Fierno úr, Nos, Pakisztán esetében nagybátran ezt javasoltuk, azt mondtuk, hogy természeti katasztrófa történt, valamit tennünk kell, nem lehetett a GSP keretében ezt megtenni, illetve nem lehetett szigorúan egyoldalúan megtenni, hiszen az MFN záradékot tiszteletben kellett tartani, és ezért egy külön javaslatot fogalmaztunk meg, meg, megbeszéltük a parlamenttel, megbeszéltük a tanácssal, egy nagyon jó lényegi javaslat volt ez, és így is már bizonyos úgynevezett érzékenyebb, kényesebb termékeket kihagytunk ebből, de egész egyszerűen azt látjuk, hogy ez nem működik Genfben, hiszen vannak olyan országok, akik ellenzik azt, hogy a kereskedelmi liberalizáció, illetve a természeti katasztrófák között kapcsolatot állítsunk föl. Azt hiszem, hogy ez egy demokrácia kialakulásának esetében még inkább így lenne. Egy teljesen új érv kerülne elő Genfben, ehhez egyáltalán nincsenek hozzászokva. Aztán természetesen új elemek kerültek elő, Pakisztán ö, szomszédsága, szomszédos területei, és egyszerűen arról van szó, hogy a javaslatunk nem megy át Genfben, pedig nagy erőfeszítésekkel ebbe az irányba mozdultunk, de még sincs egyöntetű vélemény ezen javaslat kapcsán, illetve elképzelhető, hogy ezt meg kell változtatnunk. Azért mondom ezt el, mert látni kell, hogy mi a különbség az elméleti lehetőség és a valós lehetőség között. Kazak úr, megkaptuk az elnök úr levelét a marokkói megállapodást, illetve ennek következményeit a nyugat-szaharai térségre. Ez Kathy Ashton asszony hatáskörébe tartozik, a levelet átadtuk neki, és reagálni fog arra. Mrs. Muscardini was also... Muscardini asszony is rákérdezett az egyoldalú tárgyalásokra, illetve az átmeneti kormányok problematikájára. Természetesen ez a kereskedelem szempontjából mindig is problémát jelent, hiszen a kereskedelem tárgyalásokat von maga után, és természetes, hogy időbe telik az, hogy ezek az új rendszerek fölálljanak, stabilizálódjanak, legalábbis valamennyire stabilizálódjanak. Valószínűleg éveknek kell eltelnie addig, amíg egy stabil helyzetről beszélhetünk. Most igazából átmeneti helyzetről van szó, nem várhatunk a választásokig, ugye ez lenne a demokrácia logikája. Átmeneti kormányokkal kell számolnunk, természetesen velük kell tárgyalnunk a kereskedelmi megállapodások, kereskedelmi tárgyalások során, de hát ez az egész feltételes módban van, az egész átmeneti, hiszen minden megváltozhat egy esetleges választást követően, tehát sok ország azt kéri, hogy ne bocsátkozzunk jelenleg tárgyalásokba. Inkább azt szeretnék, hogy elemzett szükségletek alapján állítsunk föl egy rendszert. Tehát ami a tárgyalási kapacitást illeti, azt mondják, hogy jelenleg erre e, egyszerűen képtelenek, vészhelyzet van, és egy ilyen szükségállapotban azonnali lépésekre van szükség, szükség az Európai Unió részéről, tehát humanitárius segítségnyújtásra, ezt meg is tesszük. Görge van felelős ezért, és egy átfogó jelentést hallottunk tőle a tegnapi nap folyamán arra vonatkozóan, hogy milyen segélyeket nyújt az Európai Unió jelenleg. Azt mondhatjuk, hogy ez eléggé szervezett formában történik. Úgy érzem, hogy Scholz úrnak teljesen igaza van, nem Schulz, hanem Scholz úr. Tehát igaza van abban, hogy politikáinkat felül kell vizsgálni, hiszen vannak ugyan megállapodásaink, jelenlegi, er, jelenleg is érvényben levő megállapodásaink, és ezek a megállapodások egyáltalán nem vették figyelembe a politikai rendszert. Egyszerűen megfeledkeztünk erről. Mindenkivel ugyanolyan tárgyalásokat folytatunk, megpróbáltunk megállapodásra jutni, a kiinduló pont pedig az volt, hogy ez hivatalos mind, mindkét fél részéről. Most pedig olyan helyzetbe kerülhetünk, ahol bizonyos országok valóban a demokrácia útját járják, más országok esetleg teljes káoszba kerülnek, és a két szélsőség között még bármi megvalósulhat. Azt hiszem, hogy ezt az aspektus nagymértékben figyelembe kell vennünk jobban, mint azt a múltban tettük. Ezzel kapcsolatban nem szeretnék véleményt formálni a jelenlegi pillanatban, hiszen fogalmam sincs arról, hogy hogyan alakul ezen országok sorsa, ezért nem szeretnék elemzésekbe bocsátkozni. Aleszki úr rámutatott arra, hogy hiányzik a tárgyalópartner, ez pontosan így van, először is tárgyalópartnerre van szükség. Természetesen, ami az élelmiszer árakat illeti, az élelmiszer árakat is érinti ez a probléma, és jelenleg tárgyalásokat folytatunk arról, hogy hogyan lehetne megfelelően kezelni ezt a kérdést az Európai Bizottságban. Rinaldi úr. Azt hiszem, hogy az eddigi válaszaimban megválaszoltam az önkérdését is, ami a kialakuló demokráciák különleges kategóriáját illeti, ennek létrehozását. Nos, ez megint elég nehéz vitákat vonna maga után Genfben, jó páran szóltak arról, hogy a kereskedelem politikai jellegű, nos Genfben pusztán kereskedelmi jellegű a megközelítés. Ami pedig a tárgyalások felfüggesztését illeti, a Líbiával megkötött keretegyezmény egy vegyes egyezmény volt, kereskedelem is részét képezte ennek. Cathy Ashton nyilatkozatot tett, miszerint ezeket fölfüggesztjük. értek ezzel. Nyilvánvaló volt, hogy a jelenlegi körülmények között nem folytathatjuk a tárgyalásokat, hogyha ugyanezt a kérdést nekem szögezték volna, minden további konzultáció nélkül ugyanazt mondtam volna, fel kell függeszteni ezeket a tárgyalásokat. Ez evidens. A napnál is világosabb, nem kell ehhez átfogó konzultációt folytatni, hiszen ezzel mindenki egyetért. A tárgyalások hogyha, tárgy, hogyha újabb tárgyalási időpontot nem határozunk meg, akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy felfüggesztettük a tárgyalásokat. Tehát, hogyha nem folytatunk tárgyalásokat, akkor de facto, ezt a, de facto ez azt jelenti, hogy a tárgyalásokat felfüggesztettük. Így van ez a tanácsal és a parlamenttel is. Azt hiszem, tisztelt elnök úr, hogy a legtöbb kérdésre sikerült válaszolnom. Elfeledkeztem valamiről? Elnök? Azt hiszem, hogy biztos úr válaszolt kérdésekre. Pakisztánnal kapcsolatban akar még valamit kérdezni? A Pakisztánnal kapcsolatban ugye az a helyzet, hogy nem történt előrelépés Genfben, és a taktikai kérdés, amit most meg szeretnék kérdezni, az, hogy a bizottság szerint egy parlamenti plenáris szavazás hasznos lehetne-e a genfi tárgyalások előre lendítése érdekében, vagy mindegy, hogy mit csinálunk. Nikolos, a parlament dönti el, hogy erről szavaz a plenárison vagy sem. Őszintén szólva nem hiszem, hogy ennek óriási hatása lenne a Genfi folyamatra. Szerintem csak a vereségünket tenni nyilvánvalóbbá. Tehát világos a folyamat fő szereplői nem akarnak tovább lépni. De ezzel együtt, ha a parlament erről akar szavazni, hát szavazzon. Köszönjük, biztos úr. Jó, akkor ezzel lezárom ezt a napirendi pontot. Köszönöm biztos úrnak, hogy eljött hozzánk, időt szakított ránk, és valamennyi kérdésünkre válaszolt. Pavel Zelevskit kérem, hogy folytassa az ülés levezetését, amíg kikísérem de Gucht urat. Ladies and gentlemen, I would like... Hölgyeim és uraim, akkor lépjünk tovább. Napirendünkön. Következő napirendi pontunk a tízes, az Innovációs Unió, Innovatív Unió, Európa átalakítása a válság utáni világnak megfelelően. Jelentésünk, véleményünk szerzője, Weider asszony azonban sajnos nem tudott eljönni. Kaspari úr fogja őt helyettesíteni, és a véleménytervezetről beszámolni nekünk. Kérem tehát Kaspari urat, hogy akkor tegye meg felszólalását. Kedves kollégák, Valdere asszony kért, hogy mentsem ki. Elnökségi ülés van a néppártnál, amelyről nem maradhatott távol. Ezért ö, hangsúlyozom, hogy az ő szavait szó szerint fogom most felintézni. Tudtam volna, hogy az INTA döntés egybeesik majd ö, ezzel az üléssel. Előre szóltam volna, de nem volt erre időm. Köszönöm szépen, hogy sokféle véleményt ö, ö, nyújtottak be nekem az Innovatív Unióval kapcsolatban. Minden tagállamot érint ez a kérdés, a globális gazdaságot és a pénzügyi válságot egyaránt. A globális versenyképesség kapcsán felmerülő problémát, az ökológiai kompatibilitás, az ipari fejlődés, fejlesztés és közbeszerzési eljárások kérdését egyaránt, valamennyi módosítási javaslatot alaposan átolvastam, és a végső vélemény tervezetben mindegyiket figyelembe fogom venni. A hosszú távú európai stratégia eh, kialakítása érdekében, amely a külügyi politikát is érinti majd konkrétabban. Az innovatív unió gyakorlati stratégiához fog hozzájárulni, amelynek környezeti megfontolásai is vannak, és remélem, hogy ez egy valódi, fenntartható, gazdaságot generáló stratégia lesz, növeli majd az EU versenyképességét, az ökológiai eljárások használatát, az EU beli szabadalmak jobb védelmét, munkahelyek teremtését is szolgálja majd, és a gazdasági válság enyhét is. Furthermore, I have also found as an important... Továbbá az eredeti szöveg mellett politikai és pénzügyi pénzügyi keretnövelést is szeretnénk kérni a 2020-as stratégia belül a közbeszerzések és a technológia transfer projektek kapcsán. Mivel sok hasonló módosító érkezett be hozzám, ezért kompromisszumokra is lehetőség lesz, és ezeket a kompromisszumos javaslataimat hamarosan önök elé tárom, hogy dönteni lehessen róluk. Kérem a kollégákat, hogy forduljanak személyesen hozzám, ha bármilyen kérdésük, megjegyzésük, javaslatuk van. Ezek voltak tehát Váj asszony szavai, és ha a kollégák hozzászólnak a témához, akkor közvetítem feléjük azt, amit most elmondanak. Köszönjük. Akkor most a képviselőtársaimon van a sor. Józefa Anders asszonynak adok először szót. Parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Franciska Vajszani nevében fogok beszélni, aki ugyancsak nincs itt, de ő a Shadow. És szó szerint felolvasom most azt, amit ő üzen a bizottságnak meg szeretnék köszönni a szerzőnek a jó munkát, a jó kompromisszum készséget, és a szerzővel egyetért abban, hogy az innovációs politika területén az Európai Unióban különösen oda kell figyelni a következő elemekre. A termelés és technológia területén a környezetbarát technológiákra, az energiatakarékos, a széndiokszid szegény technológiákra, ezeket be kell építeni a stratégiába. Jobb hozzáférést kell teremteni a kisvállalkozásoknak a pénzügyi forrásokhoz, hitelekhez, és nemzetközi együttműködést ö, ö, úgy kell alakítani, hogy egyre stabilabbak legyenek a átváltási arányok, növelni kell a külföldi és európai egyetemisták cseréjét, és fel kell lépni a hamisítás ellen. Aztán foglalkoztatási eszközökre is szükség van, hogy a fenntartható fejlődés, a szegénység elleni harc tovább folytatódhasson, és a 2020-as célok megvalósuljanak. Olyan kereskedelem politikára van szükség, amely versenyorientált, 3%-osra kell növelni a, a, a GDP-n belül a kutatási fejlesztési büdzsét. Úgy gondolom, hogy az innovációs politika kikerülhetetlen több Mm, kutatási befektetést igényel, a kutatók jobb támogatását, és ezt nemzetközi szinten növelni kell, erősíteni kell a tudomány és a gyakorlat az ipar közötti együttműködést. Én is szívesen viszem el kolléganőmnek véleményüket, megjegyzéseiket, miután felolvastam most az ő üzenetét. Köszönjük szépen. Ten, Telog úr. Köszönöm, elnök úr. én is másnak a véleményét fogom most elmondani, Gerald úrét. Ő kilenc módosítót nyújtott be ehhez a jelentéshez, annak a reményében, hogy ezzel gazdagítja a szöveget, és egy bizonyos irányba terelgeti azt. Szerinte sokkal konkrétabban kellene az európai transformációt és válságkezelést megfogalmazni, a frakciókat pedig felszeretné szólítani, hogy folytassanak vitát a módosítóiról. Ide tartozik például az a gondolat is, hogy a globalizáció, internalizáció szelektív legyen az ipari stratégián belül. És támogatni kéne a termelő szférát, hiszen ezen a területen igenis van még most is versenyelőnyünk, és szerezhetünk is ilyet a következő 30 év során. Azt javasolja, hogy klímabarát és erőforrás hatékony ipari termelési struktúrákat támogassunk, és a belső keresletet ösztönözzük. Az internacionalizáció kiegészítője és nem helyettesítője az erős belső keresletnek és az úgynevezett ö, ö, jogtalan kereskedelmi korlátok leépítését kéri, és új megközelítést javasol a technológia transfer területén. Köszönöm szépen, Teró úr! Kíván még valaki hozzászólni ehhez a témához? Nem, nem. De, Kaspari úr, akkor nem, te sem? A bizottság részéről, az Európai Bizottság részéről? Kívánja valaki kommentálni az elhangzottakat? Nem. Akkor tájékoztatom a kollégákat, hogy a szavazás, illetve a bizottsági szavazás az INTA bizottság 15-i és 16-i ülésén lesz, most márciusban. Most pedig rátérünk a 11-es napi rendi pontra, a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások. Azonban Sliter úr nincs itt. Tehát akkor ezt a témát most kihagyjuk, illetve ha visszajön, akkor tárgyaljuk meg. Tehát átugrunk rajta, és majd visszatérünk rá. És így a 12-es pont következik, az EU mint globális szereplő, a multilaterális szervezetekben betöltött szerepünk. Ez az első eszmecsere erről a témáról. Itt egy saját kezdeményezésű véleményét az AFET-nek kell értékelnünk a tekintetben, hogy a multilaterális szervezetekben az EU milyen szerepet játszik, és meg kell vizsgálnunk a Lisszaboni szerződésben rejlő új lehetőségeket, az EU külső bemutatásának javítási lehetőségét, az egyhangú, egységes nemzetközi fellépés lehetőségeit. Véleményünk előadója Jörg Leichtfried úr, a Szocialisták és Demokraták frakcióból. Martin úr fog helyette felszólalni. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr, ahogy ön is említette. Jörg um, jegyzetéből lesek. A külügyi bizottság jelentése elsősorban a, a, azt tárgyalja, hogy a multilaterális szervezetekben hogyan áll az Európai Unió, főként a Lisszaboni szerződés tükrében, illetve az Unió ahogyan szólalhat fel az eh, nemzetközi szintéren egységes hanggal. Jörg saját kezdeményezésű jelentése ajánlásokat is tesz majd arra vonatkozóan, hogy a globális eh, fellépés szerint mi ilyen szerepet képzel el az Európai Uniónak, a G csoportok, G20 eh, és az ENSZ-en belül betöltött szerepük tekintetében. a VTO-ra vonatkozó ajánlásokat az AFET jelentése nem tartalmaz majd, ez a mi reszortunk eh, lesz. Ezért elsősorban a VTO kérdésekre fogjuk eh, koncentrálni, és a többi gazdasági szervezetre vonatkozó módosítókat később lehet majd esetleg benyújtani. Jörg szándéka az, hogy hangsúlyozza azt a tényt, hogy politikailag és jogilag elkötelezett híve az Európai Unió a több oldalúságnak, főként a külkapcsolatokban. A szabály alapú rendszer, az átláthatóság, kiszámíthatóság kulcsa a nemzetközi kereskedelemben, és a legmegfelelőbb eszköze annak, hogy tisztességesebben osszuk meg a globalizáció előnyeit a világon. Kizárólagos kereskedelmi kompetenciája miatt teljes jogú tagja a WTO-nak az Európai Unió, és részt vesz a globális kereskedelem alakításában a GATT, majd a WTO keretein belül. Saját kereskedelem politikájával vesz részt az Unió. Ebben a Lisszaboni szerződés a beruházási és szolgáltatási piacra is kiterjeszti ezt a kereskedelmi politikát, ami megerősítette a WTO-ban az Európai Unió szerepét. A legnagyobb kereskedelmi egység vagyunk a világon, és ezért fontos, hogy egységesen is lépjünk fel a WTO-ban. A kereskedelmi biztos tárgyal az uniós tagállamok nevében minden uniós tagállam saját jogán is WTO tag, de együtt egy blokként járunk el a WTO-ban. Az unió, mint jogi személy is tagja, nem úgy, mint az IMF-ben vagy a Világbankban. A Lisszaboni szerződés életbe lépését követően az Európai Bizottság delegációi uniós delegációká váltak. A Genfi delegáció 2011. január óta kettő képviselettel rendelkezünk, egyrészt a WTO állandó képviselettel, másrészt az ENSZ-hez kirendelt és más nemzetközi Genfi székhelyű nemzetközi szervezetekhez kirendelt uniós állandó képviselet a második. Ez a fajta munkamegosztás segíti az, hogy a láthatóságunkat, a jelenlétünket erősítsük a különböző genfi székhelyű szervezetekben. Bizonyos szociális dimenziók, munkajog, például megjelenhet a vitótárgyalások során a VTO-nak tisztában kell ezzel lennie, ennek fontosságát figyelembe kell venni a tárgyalások során. A tagállamok politikai szempontjait is figyelembe kell venni. E, például különleges, mondjuk fogatermékek kereskedelmében. A VTO titkárság groppant fontos, és az is, hogy a fejlődő és fejlett országok egyenlő, arányos, kiegyensúlyozott képviselete segítségével mandátumát jobban elláthassa. A konszenzusos döntéshozatal a WTO-ban a mérvadó, de eseti alapon kell kialakítani ezeket a konszenzusokat az intézményi felépítésben az új szabályok tárgyalásának nagyobb szerepet kell szánni. A BTU-nak van parlamenti dimenziója is, például a kereskedelmi politika alakításának átalat, átláthatósága jogos elvárás. Végezetül Györg jegyzetében olvasom, hogy a VTO kötelezettségeknek eh, érvényt kell szerezni, hiszen hogyha ez nem történik meg, akkor az alás az egész rendszer, és hatékonyságát veszélyezteti. A multilaterális következetesség a WTO keretében biztosíthatja azt, hogy az uniós kereskedelem politika összhangban legyen, például a fejlesztés politikával, Hasonló módon az Európai Uniónak a WTO-ban vezető szerepet kell játszani annak érdekében, hogy a többi szakpolitikai eh, fellépés és nemzetközi szervezetbeni fellépés eh, összeegyeztethető legyen. Most olvastam először, remélem nem túl gyorsan, és többé kevésbé egyetértek ezekkel. Köszönjük, Martin. Van-e valaki a képviselőtársak között, aki ezen a ponton szeretne hozzászólni, sócor? úr? Um, Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam Jörg Leichsfried bevezetőjét, a jelentés megközelítését, illetően egyetértek, főleg a VTO-ra kellene összpontosítanunk, ahogyan erről a biztos úrral is beszéltünk. Ez az egyik legfontosabb probléma, és véleményem szerint ez az, amelyet részletesebben meg kellene vizsgálni, és alaposan megnézni, elmondani véleményünket. Készen állok az együttműködésre a jelentéstevővel, illetve az árnyék jelentéstevővel. A frakciónk részéről elnök, köszönöm szépen, Solc úr. Kérem még valaki szót, nem? Rendkívül fontos probléma ez az Európai Unió számára, illetve a hatékonyság szempontjából is lényeges. Nagyon fontos lenne tehát meghallgatni a bizottság véleményét. A bizottság képviselője itt van-e a teremben? Úgy tűnik, hogy nincs. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy panaszt fogok tenni, nem az első alkalom az, nem, nem az első alkalommal nem reagál a bizottság egy itt lefolytatott vitára. Különösen ezen a területen rendkívül fontos lenne számunkra, hogyha meghallgathatnánk a bizottság véleményét. Szeretném az ütemtervet ismertetni. Ma tehát eszmecserére került sor. A jelentés tervezetet március 15-én fogjuk megvitatni, itt a szakbizottságban, az afetülését követően. Az afetülési éppen most folyik a mai napon. A módosító javaslatok határideje, benyújtásának határideje, tehát valószínűleges határideje március 22-e lesz. A bizottságban a véleményről április 13-án fogunk szavazni. Ezt követően Április 20-án szavaz majd az AFET erről a jelentésről, és várhatóan májusban kerül plenárisra ez a téma. Schlitter úr visszatért körünkbe, ez azt jelenti, hogy visszatérhetünk a 11-es napi rendi ponthoz. Ami pedig a kétoldalú beruházási megállapodások átmeneti rendelkezéseit illeti. A jelentéstevőnk Kár Schlitter és a módosító javaslatokat fogjuk megvitatni a mai napon. Tulajdonképpen ez már a második alkalom, amikor a módosítókat megvizsgáljuk. A módosítók benyújtásának határideje január 20-a volt. Összesen 184 módosító javaslat született. Tegnap Schlitter úr szervezésében egy találkozóra került sor, meg is adom neki a szót, tessék. Uh, Köszönöm. Elnézést, technikai problémák akadtak a televízió stúdióban. Uh, interested in this dossier. Érdekes dosszié ez, és az is, hogy milyen óriási um, érdeklődésre tart ez számot. Ugyanakkor érthető ez mégis, óriási befektetéseket eszközöl Európa, Európán kívül, és ez fordítva is igaz, egyre nő ezek mértéke. Fontos megállapodások a a cégek számára. Sokan tartanak attól, hogy mi lesz, eh, hogyha nem működnek megfelelően ezek a szabályok. A frakciók szeretnék, hogyha ez az átmenet megfelelő módon zajlana, ezért remélem, hogy olyan kompromisszumokra tudunk jutni, amely minden frakció számára elfogadható. Ez, erre szükség van, hogyha egyhangulag el tudjuk fogadni a módosítókat, akkor talán befolyásolni képesek lehetünk a tanácsot, és ez azonban el kell fogadnunk, hogy nem minden mindent érhetünk el, minden minden lesz a száján kize szerint való. Egyébként se fogja minden javaslatunkat elfogadni a tanács, ez borítékolható. Meg kell állapodnunk, hogy mi lesz a tárgyalás sok kínuló alapja, majd meglátjuk, hogy a tanácsban mekkora mozgástér, akár ha közelnek a harcáláspontok, akár első olvasatban is meg tudunk állapodni, nem akkor a hosszú utat kell bejárnunk. Ez idáig a tanácstól. Semmiféle jelzést nem kaptunk, a tanács ránk vár. A módosítókon keresztül azt tapasztaltam, hogy a szélrózsa minden irányába egyszer próbálunk haladni. Folyik a az egyeztetés a frakciók között, frakciókon belül is. Megpróbáljuk valahogy valamilyen egységes formába rázni ezeket a módosítókat. Tegnap egy hosszú, bonyolult egyeztetést folytattak az elnék előadók, megpróbáltunk valami közös álláspont félét kialakítani. Ma pedig egy, egy második csomagon dolgozom. Kompromisszumi javaslatokat tettem tegnap, azóta jelentős kiigazításokat eszközöltem. Lehet, hogy még most, de holnap reggel szinte biztos, hogy ki tudom küldeni a következő javaslatot. Addigra már tisztában látunk az ügyben, hogy mennyi a mozgásterünk. Nos, remélem, hogy jól látom, hogy abban egyetértünk, hogy a akkor az maradhat fenn, azok a kitételek, amelyek azok a régi megállapodások, amelyek nem mondanak ellent az uniós jognak, persze új megállapodások is köthetőek, de abban egyetértünk, hogy nem szabad, hogy a jövőbeni uniós megállapodásoknak kizáró oka legyen egy ilyen megállapodás. Tehát minden ilyen új megállapodás esetében meg kell próbálnunk egy összeurópai megállapodást kötni. E, ez ügyben egyetértünk. Kérdés az, hogy az Európai Bizottság mikor kérheti az újra tárgyalását egy ilyen megállapodásnak, majdnem mindenkinek megegyezik a véleménye arról az ügyben, hogyha ellentmond ez az uniós jognak, akkor mi a teendő. De hogyha a szakpolitikákra térünk át, ott még nem látom a kompromisszumot, nem látom a fényt az alagút végén, de e, nem blokkolhatja ezt a szabotikák végrehajtását, de még nem sikerült a megfogalmazást találnunk, amely eh, kiútat jelentene a jelenlegi padhelyzetből, de a ma korábban eh, megszavazott jelentés egyértelmű mutatta, hogy a szakpolitikák és a kereskedelem között milyen összefüggés képzelhető el. Fontos, hogy eh, egy ilyen megállapodás legalább ne akadályozza a szerződésben lefektetett szakpolitikák alakulását, végrehajtását. Talán ez közös kiindulási pontként szolgálhat most is. Abban is egyetértünk, hogy nem elég átlátható a rendszer jelenleg, hogy ezt pontosan hogyan és miként és melyik cikkben tudjuk megoldani, arról még nem alapodtunk meg, de fontos az átláthatóság, mivel most már uniós kompetenciáról beszélünk, logikus, hogy legalább az Európai Bizottság kapjon hozzáférést. Fontos, hogy a vita rendezésben az Európai Bizottság hozzáférést kapjon a dokumentumokhoz, ez számunkra a jelenlegi ezért egyáltalán nem logikus. Az Európai Bizottságnak a titoktartás terén, hogyha erre szükség van, vannak bevált módszerei, de még így sem kapják meg a dokumentumokat, ami szerintünk legtöbbünk szerint nem elfogadható. Ez többé-kevésbé összefoglalja a tegnapi eszmecser eredményeit. Köszönöm a frakció képviselőjének a tegnapi munkát, nehéz volt ez, de apró kis lépésekkel haladunk előre. Remélhetőleg meg tudunk elpodni a 16-ai szavazás előtt, de ha úgy érzem, hogy közel vagyunk, de még nem egészen, akkor azt fogom javasolni, hogy még egy üléssel későbbre halasszuk a szavazást, mert egy jó kompromisszum fontos, foly, fontosabb, mint a minél hamarabbi megegyezés. Nem tudom, a titkárság eh, mit gondol erről. Ha úgy érzem, hogy 16 előtt már igen közelünk a megállapodáshoz, akkor szerintem még eh, adjunk egy kis időt eh, a dossziénak. Hogyha szeretnénk a beruházókat, beruházásokat védeni, de a többi érdeket sem akarjuk háttérbe szorítani, ha azt szeretnénk, hogy megfelelően működjön ez a rendszer, akkor egy igazán kimagasló minőségű szöveget kell fogadnunk, amely egyébként is majd könnyíti a tárgyalásokat a tanácsal a későbbiekben. Köszönöm. Na, ez egy shadow. Köszönjük szépen. Shadowként is köszönöm az ön munkáját és a kompromisszum elérését, ennek mindannyian örülünk. Itt az ideje most annak, hogy megszólaljanak a kollégák. Kaspari úr. Tisztelt elnök úr! kedves kollégák! A beruházási téma, különösen a mostani megalapodás kapcsán, jogosan foglalkoztat minket intenzíven, és örülök a szerzőnek, gratulálok a szerzőnek ahhoz, hogy kellő idő szentelt a témának, és sokakkal egyeztetett a jó megoldás érdekében. Gondom az, és magam sem tudom, hogy mit gondoljak, az 5-ös, 6-os bekezdéssel van, hogy hogyan lehet a jelenlegi megállapodásokat megkerülni. Az Európai Bizottság, és ezt már itt többször én magam is elmondtam, szerintem éveken át ö, a fiókba tette ezt a témát, és lemaradtunk nagyon. A bilaterális beruházás védelem elmaradt, pedig a szerződések őreként a bizottságnak ez feladata lett volna, hogy itt lépjen. Tehát ez okozza most azt a gondot, hogy minden beruházás védelem jelenleg most labilis alapokon van, és minden nap azt tapasztalom, hogy amikor a jelenlegi megállapodások helyzetéről beszélünk, illetve a cégekről, amelyek ezzel próbálnak élni, akkor kiderül, hogy a cégek egyre idegesebbek, és a külföldi kormányok, a külföldi partnerek is egyre jobban aggódnak a nálunk folytatott, illetve hát nem folytatott vita miatt. Tehát szerintem itt négy pontban meg kéne fontolnunk, hogy az ötös és hatos bekezdést, vagy az ötös és hatos cikket hogyan lehet elfogadtatni partnereinkkel az EU-n belül és kívül, mert ezek veszélyes szövegek, és a jövő beruházás védelménél, vagy befektetés védelménél ezek alapvető fontosságúak, tehát miközben az a szerző munkáját nagyra értékelem, és optimista vagyok a tekintetben, hogy megoldást találunk. Úgy gondolom, hogy az 5-ös és 6-os cikkek következményeit jobban meg kéne fontolni a nemzetközi befektetés védelem kontextusában. Köszönöm, Fjellner úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Amit Karl elmondott, nagyon pozitív kialakulóban van egy közös nevező, ugyanakkor nagyon sok izgalmas dolog történik ezzel egy időben. Hasonlóan Danielhez szerintem is a legérzékenyebb, veszélyesebb rész az 5-ös és 6-os cikk, hogy hogyan lehet itt jogbiztonságot teremteni. Nem látom be, hogy itt egyáltalán lehet jogbiztonságot teremteni a jelenlegi megállapodások tükrében. A bizottságnak valószínűleg nincs is erre kompetenciája, lehetősége. Nagyon bonyolult szakmai megfontolást igényelne, az, hogy itt megfelelő egyensúlyt találjunk. Ez olyan, mint egy kötéltáncos mutatványa. A meglévő megállapodások ugye folyamatosan érvényben vannak, és ezüket be kell tartani, ugyanakkor a bizottságnak meg akarjuk adni a lehetőséget, hogy kihátráljon megállapodásokból, amelyek valamilyen ok- okból hátrányosak számunkra. Hogyan lehet ezt a kettőt jogbiztonság szempontjából egyáltalán értelmezni? A jelenlegi vitában nyilvánvaló, hogy a bizottságnak joga van a hibák kijavítására, anélkül, hogy a bíróságot vagy a tagállamokat tájékoztatná, vagy segítségül hívná. Ugyanakkor gyakorlati szempontból túlzottan ambiciózus lenne azt gondolni, hogy a több mint ezer megállapodást a bizottság képes lenne, hogyha akarna is, ö, ö, jobb alapokra helyezni. Tehát meg fog maradni a jogbizonytalanság. Fontos intézmény a bizottság, de egy év alatt lehetetlen lesz a hibáktól teljesen mentessé tenni ennyi megállapodást. Tehát valami gyakorlatias megoldás lenne szükség itt, és két ötlet jutott eszembe. Ugye jövő héten lesznek bilaterális tárgyalások megint, és ott is konkrétumokat kell majd megtárgyalni, de ezektől függetlenül néhány általános ö, megfontolást mégis csak alkalmazni a jobb biztonság érdekében. Van még valaki, aki hozzá szeretne szólni ez a témához? Ha nem, akkor, ha megengedik, akkor én magam szólnék hozzá, mint néppárti shadow. Meggyőződésem, hogy konszenzus felé lépünk el, és mindenki egyetért abban most már, hogy a jövő szempontjából és a az új európai befektetési szerződések tárgyalása szempontjából mindenki a bizottságra mutat, hogy a bizottság legyen ezen tárgyalások vívője. Mindenki egyetért abban, hogy a bizottságnak ehhez minden támogatást meg kell adni, minden eszközt a kezébe kell adni. Tehát ez mindenképpen közös nevező, és ez biztató, vannak jelei tehát az egyetértésnek. Egyes partnereink a bizottságot csak jegyzői funkcióban szeretnék a VTO tárgyalások során, de a tagállamok is mi is egyetértünk abban, és az jó dolog, hogy a bizottságot megbízzuk ezekkel a tárgyalásokkal, felől nincsen kétsége senkinek. Fontos továbbá, hogy a jelenlegi és jelenleg kötelező kétoldalú megállapodásokat betartsuk, ez világos, ugyanakkor van azért játéktér némi kompromisszumra, és a pozíciók újra definiálására. Mert egyfelől, és a néppárt itt most azt gondolja, hogy elképzelhetetlen szerintünk olyan helyzet, hogy a jelenleg kötelező VTO megállapodásokat felrúgjuk, csak azért, mert nem nincsenek teljes összhangban az európai politikákkal mindezt a 21 egyes szikre hivatkozva. Vannak kollégák azonban, akik azt gondolják, hogy ez lehetséges. De már csak ha felvetjük ennek a lehetőségét, ez akkor a jogbizonytalanságot szül, hogy ez túl sok kára járna, hogy Kaspari úr is elmondta. Tehát, és ez itt a legfontosabb. A jövőben valamennyien szeretnénk befektetési szerződéseket, szeretnénk közös befektetési politikát, egy jól szabályozott befektetési politikát. Ezért valószínűleg Kasperi úr javaslatain kéne talán elgondolkodnunk valóban, hogy véleményünket, álláspontunkat, a bizottság álláspontot, meg kéne fogalmazni arról, hogy a jelenleg kötelező megállapodásokkal kapcsolatban mi a véleményünk. Azt tehát, hogy nem szabad őket megsérteni. Mert ö, bizottságunk és más felek véleménye között ez az egyik ö, fő botránykő, különbség, ö, de szerintünk ez mindenkinek az érdeke, hogy így legyen. Ez csak egy megjegyzés a részemről, és örülök, hogy Sliter úr kompromisszumos megoldást talált. Sliter úr? Köszönöm szépen. Krisztof, Daniel és ön is elnök úr, mindannyian megemlítették, hogy az ötös és a hatos cikkely a kritikus tehát a felülvizsgálat, illetve annak a következményei. Azaz a jelenlegi megállapodások felülvizsgálata. Ezért az árnyék jelentéstevő ülésének nagy részét ennek szántuk, ennek a kérdésnek. Mégis úgy érzem, hogy néha egyáltalán nincs olyan ötletünk, hogy százszerzalékban biztos rendszert tudjunk létrehozni. A beruházási politikát nem lehet teljes mértékben függetlené tenni a többi politikától. Eredetileg egy teljesen zöld álláspontot képviseltem volna, sunset klauzulákkal, de most egyáltalán nem erről van szó. Azok a beruházók, akik attól félnek, hogy a kereskedelmi politikában zöld egyeduralom alakul ki, nos azoknak nincs mitől tartaniuk sajnos. Úgy tűnik, hogy a többség azonban nem gondolja, hogy a beruházási megállapodásokat teljesen külön kell kezelni. És ez az, ahol még nincs meg a pontos megfogalmazás, hogyha nem akarunk felesleges félelmeket kelteni, és nem akarunk egy érinthetetlen beruházási területet létrehozni, olyan területet, amelyet egyetlen más politika sem érinthet meg, mégis biztos beruházásokat akarunk. Nos, ez elég nagy kihívás. Ahogyan már hangsúlyoztam, nagyon sok pénzforrás fut be hozzánk, és néha az állami tulajdonban levő monopóliumok bizony gondot okozhatnak. Fontos tehát, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Soha sem lehet ezt a politikát teljesen külön kezelni, hiszen ott van a kettes és az 58-as cikkeje a szerződésnek, ahogyan Fjellner képviselő is uralt, utalt erre. Ebben az esetben ugye bíróság elé kerülnénk, ez pedig nem egy gyakorlati megoldás. Tehát valahol, valamilyen formában muszáj, hogy megállapodásra jussunk. Tegnap már beszéltünk erről, és most szeretném ezt megfogalmazni, valamilyen plusz biztonsági hálót kívánunk létrehozni azok számára, akik félnek ettől, hogy ez most szabályozási rendszer keretében történik, vagy nem. Hát most ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formájában valósulhat meg. A kompromisszumban szereplő javaslat az, hogy ha összeférhetetlenség van a felülvizsgálatban, akkor a tagállamok újra tárgyalóasztalhoz kell, hogy üljenek, és hogyha ez nem sikeres, akkor egy európai beruházási szerződést kell megpróbálni kialakítani, és hogyha ez is kudarcot van, akkor hozhat olyan döntést a bizottság, hogy visszalép. Tegnap beszéltünk még egy biztonsági hálóról, ez pedig az, hogy a parlament ezt megvétózhatja. Tehát mindezekkel a biztosítékokkal azt hiszem, hogy megnyugtathatjuk a fektet, a befektetőket, tehát azok a befektetők, akik bizonytalanságban érzik magukat, azoknak azt hiszem, hogy fel kell mérniük egy kicsit jobban a kockázatot. Remélem, hogy valamilyen egyensúlyt sikerül majd kialakítani a különböző megoldási lehetőségek között. Tegnap úgy tűnt, hogy van előrelépési lehetőség, hogy pontosan ez milyen formát ölt majd, azt nem tudjuk. Elnök, köszönöm szépen, Suter úr. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy a bizottság véleményét kikérjük. Van-e valaki a bizottság részéről ebben a témában? Igen, tessék, megadom a szót. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen a képviselők véleményét. Nagyon hasznos volt ez a vita, és rendkívül érdekes is. Ahogy a vitából is egyértelművé vált, A bizottság osztja az önök célkitűzéseit, már ami a szabályozás célkitűzéseit illeti, azaz jogbiztonság, illetve a befektetők számára stabilitás, biztonság. Pontosan ezért javasoltunk egy teljesen egyértelmű javaslatot, amely a tagállamok beruházási szerződéseire vonatkozik. Természetesen mindannyiunknak figyelembe kell vennünk, hogy szükség van egy mechanizmusra. Olyan mechanizmusra, amely lehetőséget nyújt az Európai Uniónak a problémák esetén a reagálására, reagálásra kap. Spari úrnak igaza van, már vannak megfelelő eszközök a szerződésben, például a szabálysértési eljárás, de Schlitter úrnak is igaza van, aki azt mondta, hogy lehet, hogy ezek nem gyakorlati gyakorlati szempontból nem igazán megfelelő megoldások, legalábbis ami a jogbiztonság kérdését illeti. A jogsértési eljárás nem hagy túlságon sok választási lehetőséget egy probléma esetén, tehát a bizottság az ötös és a hatos cikkelyben ezeket a különböző opciókat szeretné lehetővé tenni a tagállamokkal való konzultáció mellett. Természetesen nem az volt a bizottság célja, hogy automatikusan megvonja az engedélyezést a felülvizsgálati időszakot követő öt év után. Ezt a két cikket nem kell összekapcsolni. A felülvizsgálatnak egy jelentésben kellett volna kiteljesednie, amely segítséggel a bizottság rámutat a problémákra, rámutat a kihívásokra, és segíthet abban, hogy megoldást találjunk a jövőben ezekre a kérdésekre a elállási mechanizmus az csak egy utolsó esetleges lépés lehet. Természetesen nagyon jól tudjuk, hogy ezen két cikkely megfogalmazása esetleg nem egyértelmű, vagy nem kellőképpen egyértelmű, és bizonyos finom hangolásra lehet szükség. Az átláthatóság és a biztonság miatt. Szeretném elmondani, hogy a bizottság készen áll arra, hogy az Európai Parlamenttel, valamint a tanácssal további tárgyalásokat folytasson, annak érdekében, hogy egy esetleges kompromisszumot sikerüljen kialakítani, amely mind az európai beruházók érdekeit szolgálja, mind pedig tiszteletben tartja az Európai Uniós szabályokat és politikákat. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök, köszönöm szépen Busa asszonynak a megjegyzéseket úgy gondolom, hogy legalábbis bizonyos fontos kérdésekben még mindig van esélye a kompromisszumnak, és így tehát tovább léphetünk ebben a témában. Um, our uh, calendar is that uh, we plan adoption of report. A jelentés elfogadását március 15-16-ára tervezzük. Természetesen Sliter úr, ha jobb megoldást találnak, akkor ezt meg lehet majd változtatni, ezt az időpontot. Vitel. Most átadom neked az elnöki széket. Uh, thank you, Pavel, for... Köszönjük, hogy átvetted a helyemet, és ilyen kiválóan tetted ezt. Hol is tartunk? 13-as? A koordinátorok februári ülésének jegyzőkönyvét kiosztottuk, és elfordulnak tekintjük az ülés végéig, ha senkinek sincs ellenvetése ezzel kapcsolatban. Ez volt egy fontos kötelező bejelentésem. Következik a 13-as napi rendi pont. szobeli választ igénylő kérdés megvitatása szabadkereskedelmi megállapodás Indiával témájában. A koordinátorunk február 7-i döntését nek megfelelően a titkárság előkészítette a szóbeli választ igénylő kérdés tervezetét, ezt, ha minden igaz, mindenki megkapta, és mindenkinek volt alkalma megismerkedni a tartalmával, az EPP és az EFD mellett SND, ALDE, Zöldek, ECR és a GUE vesznek részt ebben. Az első kettő még eh, nem hagyta jóvá. Először is azt kell eldöntenünk, hogy a szövegtervezetet megszavazzuk-e, vagy a esetleg módosítani kívánjuk, és erre határidőt határozzunk meg, ami egyébként március 4-e lehet, a szavazásra pedig március 15-én kerülhet sor. Fjellner úr. Azért nem reagált még a néppárt, elnök úr, mert még nem sikerült teljesen megegyeznünk. Lehet, hogy sikerül majd megállapodnunk. de ez a szöveg még nem teljesen kelegítő, főként a kettes ponttal vannak bajaink. Néppárt nevében azt javaslom, hogy ezt módosítsuk, méghozzá úgy, hogy a második pont első bekezdését e, módosítsuk, a kutatáson alapuló e, gyógyszeriparra terjedjen ki, nem a generikus gyógyszereken alapuló e, gyógyszeriparra. Fontos, hogy a kutatás alapú ipar e, is kiterjedjen a gyógyszerészeti, gyógyszerágazati megfogalmazás. Ezért sajnos elnök úr azt hiszem, hogy a módosítókra igenis szükség lesz. Köszönjük, mondja az elnök, erre az EPP és néppárti megjegyzésre kívánne valaki reagálni. Ha jól értem, akkor ma nem fogunk tudni szavazni, a néppárt nevében nincs megjegyzésem, csak épp az, hogy meglepődéssel tapasztaltam a kollega úr véleményét. Én visszatérnék az egyes pontra, ott a fenntartható, fenntartható gazdálkodásról van szó, és valahogy ezt a téma kapcsán nem lehet megvitatni három-négy adhok példával illusztráljuk itt a szociális és fenntarthatósági problémákat. Ezek sokkal nagyobbak annál nincsen, hogy hivatkozásként elég legyen velük foglalkozni. Ezek fontos horizontális témák, amelyekkel külön kell foglalkozni, hogyha szerződéses szövegeket írunk. Ezért bár el tudom fogadni most ezt a megfogalmazást, ha erről állásfoglalást kellene most elfogadnunk, akkor ezt az állásfoglalást a szóbeli kérdés kapcsán nem fogadnám el, csak akkor, hogyha ö, rendesebben vitázunk ezekről a kérdésekről. Rendben. Lényeg, ami lényeg, nincs megállapodás, ezért a szöveg jelenlegi formájában nem tudunk szavazni ezért módosítókat várunk, amelyek benyújtásának a határideje március 4-e este 6 óra. Ezzel le is zártuk a 13-as napi rendi pontot. Egyéb kérdések, illetve a koordinátorok ülése következik, amely zárt ülés lesz, ezért kérek mindenkit, akinek nincsen dolga, a koordinátorok ülésén, hogy hagyja el az üléstermet a lehető legcsendesebben és leggyorsabban. Only coordinators, the secretariat of the committee, the legal service. Csak a jogi szolgálat, a koordinátorok, a titkárság, a frakciók, eh, tisztségviselői, illetve a koordinátorok asszisztensei maradhatnak az ülésteremben.